Az elnök. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Folytatjuk az ülésünket a tegnapi ülésnek. A jegyzőkönyv és az elfogadott szövegek rendelkezésre állnak. Van -e esetleg ellenvetés? Ha nincs, akkor ezzel a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. tanácstól megkaptam az első olvasati eh, álláspontjukat, valamint a bizottság álláspontját is.